megállapodásra is gondolok itt, nem bátoríthatunk semmilyen fajta gyakorlatot, amely az őserdők írtásához járul hozzá. Tehát a kormányok kötelesek olyan szabályokat elfogadni, amelyek a környezetvédelmét biztosítják. A 2021-es javaslat lefekteti az alapjait annak, hogy az Európai Unió piacára ne engedjünk be olyan termékeket, amelyek nem tartják tiszteletben ezeket a környezetvédelmi normákat. Egyetlen egy bolygónk van, úgyhogy, és láttuk a COVID-19-el is, hogy hogy alakulhat a helyzet, Hát a kormány tehát hozzon intézkedéseket, hogy ezt a nagyon fontos zónát megvédjük. Tamor képviselőtársunk a szocialisták és demokratáktól öné a szó. Eh, Köszönöm, elnök asszony ezekben az években a populista politikusok részéről többször tapasztaltuk, hogy egyidejűleg elvetik a környezetvédelmet. Nem ismerünk olyanokat, amelyek tönkreteszik a jogokat, és ugyanakkor védnék a környezetvédelmet. Ez a kockázat a természeti erőforrásokra nézve mindig felmerül, hogy miért? Azért, mert az ilyenek, mint a Trump, Bolsonaro vagy Orbán, tulajdonképpen ez csak egy ultraliberális és rövid szemléletű megközelítés képviselője. Ez a szélső jobboldalnak a menetre menetrendje tulajdonképpen, amely a természeti erőforrások kizsákmányolására törekszik. Minden nacionalista ezt a magáinak tekinti, mert az ország határain belül található, mintha eh, a politikai térképekhez hasonlóan fel lehetne osztani a természeti erőforrásokat. Ez egy környezetvédelmi eh, nacionalizmus eh, az Amazonas térsége óriási forrásokat tartalmaz az emberiség egészére nézve. Ugyanakkor és mindenek előtt az ott élők számára jelent forrásokat. Ezek közül sokan, az ott élők közül sokan őshonosok, akik a jövőben is Brazíliában szeretnénk élni, ugyanakkor megfosztják őket jogaiktól a föld szerzések és az írtás által. Az Európai Unió környezeti kritériumok miatt kell, hogy fellépjen, és a demokratikus jogok biztosítása érdekében, hogy biztosítsuk az ott élők jogait. És az olasz kollégámnak mondom, hogy én szívesen visszamegyek a választókörzetembe, és elmondom ott, hogy az Amazonasról beszéltünk ma itt. Következő hozzászóló Durán képviselőtársunk a Renew Groupból. Merci, Madame la Présidente Euh, je voudrais commencer mon intervention en rendant hommage. Azzal szeretném kezdeni elnök asszony a megjegyzésemet, a felszólalásomat, hogy Chico Mendes emlékének, emlékéről emlékezem meg, aki 30 évvel ezelőtt öltek meg. Azóta egyébként több száz őslakost, illetve illetve szakszervezeti embert öltek meg, az utóbbi hónapokban is négyet. El kell ítélni a bolsonaro és a brazil kormányt. Természetesen ők felelősek, de azt felejtsük el, hogy az erdőírtás, ez a biodiverzitás, az élővilág elleni bűncselekmény, ez a földszerzés, ez a népírtás, ez végső soron lecsapódik nálunk is felelősség formájában, hiszen azért történik, mert szóját akarunk importálni, és azzal akarjuk etetni a saját állatalományokat, és a pálmaolajat akarunk minden másodpercben eltűnik egy futballpálya. A világ erdőírtásának fele az Amazoniában történik. 400 évvel ezelőtt egy egyházi vezetőt mondta azt, hogy eljött az ideje annak, hogy a felelősséget megnézzük. Nem szabad passzív figyelőnek lenni, vagy bűntársnak, hanem el kell fogadni, hogy ennek a drámának mi vagyunk a társszerzői. És biztos úr, önnek igaza volt, amikor azt mondta, hogy meg kell változtatni a törvényeket, és éberségre van szükség, eh, amikor nemzetközi megállapodásokat kötünk. A jelenlegi formájukban véget kell vetni a szabadkereskedelmi megállapodásoknak, eh, eh, a mercosur illetve minden más megállapodást, amely a bolygót pusztítja, meg kell állítani. Köszönöm szépen! Következő hozzászóló Metz képviselő asszony, a zöldek képviseletében öné a szó. Thank you, Mrs. President. I am shocked. Köszönöm, elnök asszony megdöbbent a növekedése az erdőírtásnak Brazíliában. 2020 lehet az eddigi történetének legpusztítóbb éve. Most, amikor a koronavírus áthelyezik középpontját Brazíliában, Ricardo Sales miniszter ki akarja használni azt, hogy a világ a vírusra figyel eh, arra, hogy eh, lebontsa a környezetvédelmi szabályokat. Az őslakosok nem csak a földjüket veszítik el az illegális erdőírtás és földszerzés miatt, hanem őket érinti a vírus is kétszeres a halálozási arány körükben, mint a népesség többi csoportjai között. Az európai cégeknek komoly felelősségük van abban, hogy finanszírozzák a nagy földtulajdonosokat és a földek ilyen mértékű kizsákmányolását. Ennek véget kell vetni a, a fogyasztóknak, ébereknek kell lenniük, tudatosnak, és meg kell állítanunk a veszélyes Mercosur. Következő hozzászóló Scholz képviselőtársunk a GUE-tól Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. A Bolsonaro kormány környezetvédelmi minisztere egy kabinetülésen azt javasolta, idézem, most, hogy a média csak a Covid-ról beszél, ki kell használnunk ezt a nyugodt pillanatot, hogy változtassunk a jogszabályokon, idézet vége ezek a jogszabályok eddig a bányászatot és a mezőgazdaságot a védett területeken megakadályozták. A Bolsonaro kormány hozzáállása felháborító, és igen, Durán kolléga, hogyha mi ezzel a térséggel egy kereskedelmi megállapodást kötnénk, amely nem tartalmazna ígéretet a fenntarthatósági fejlődésről, a fenntarthatósági fejezetről, ez a mi felelősségünk. A kereskedelem politikában olyan, olyan eszközöket kell használnunk, amelyek megakadályozzák az őshonos népek elleni támadásokat és a környezet pusztítását. Mi történne, hogyha a Mercosur megállapodást ratifikálnák, akkor Bolsonaro urat és a kormányzatát legfeljebb emlékeztethetnénk a kötelezettségeire, de kinevetne bennünket. Ezért igazából egy kereskedelmi megállapodást nem is kell, hogy előterjesszen itt biztos úr szükségünk van egy jogszabályra, amely a szállítási láncot karolja fel, és nem szabad, hogy a vállalatok Következő az Merci, madame la... Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, én csak csatlakozni tudok kollégáimhoz és az elmondottakhoz a brazliai helyzetről, az erdőirtásról. Én csatlakozom azokhoz, akik kritizálták a Bolsonaro kormányt, amiatt, hogy nem tartja tiszteletben az emberi jogokat, a dolgozók jogait, és a saját területét sem de én csatlakozom ahhoz is, amit Pascal Durán mondott itt előttem, hogy mi is felelősek vagyunk európaiaként mindezért. Mert folytatjuk továbbra is, megyünk a falnak ezekkel a kereskedelmi megállapodásokkal, amelyek már bizonyították azt, hogy abszolút képtelenek arra, hogy a környezetvédelmi jogot betartassák. És biztos úr, amikor ön azt mondja, hogy a fenntartható fejlesztési fejezet kötelező, a Mercosurban és a többi kereskedelmi megállapodásban is. Tehát amikor ön ezt mondja, hogy ez a TSD majd szabályozni tudja a helyzetet, én erre azt mondom, hogy nem, biztos úr, ez semmit sem szabályoz, eszmecserét szervez, de nem szankcionál semmit, hogyha nem tartják tiszteletben a környezetvédelmi előírásokat. Úgyhogy mi nem marketing szöveget kérünk itt, mi kötelező előírásokat és szankciókat kérünk. A kereskedelmi megállapodásokat nem utasítjuk el, de új generációs kereskedelmi megállapodásokat akarunk, amelyek valóban lehetővé teszik, hogy lehessen szankcionálni olyan országokat, mint Brazília és mások, akik nem tartják tiszteletben a szabályokat. És nagyon figyeljünk oda az európai multinacionális cégekre is, mert ők ott befektetnek, nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, a környezetvédelmi jogszabályokat, és legyen lehetősége az áldozatoknak a panaszukat benyújtani, függetlenül attól, hogy hol vannak. Ez az emberiség joga. Ma őslakosokat ölnek meg az amazonaszi őserdőben. Tehát meg kell, hogy adjuk nekik a jogot, hogy benyújthassák a panaszukat a multinacionális cégekkel szemben, akik semmit nem tisztelnek. Következő hozzászóló Görenc képviselő úr a Rinyú képviseletébe önél a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Amazonas őserdő írtása egy olyan politika eredménye, amely katasztrofális, és minden évben nő az írtott terület mérete, és gyakorlatilag a politika hatása nulla, mert az erdőírtók az Amazonas őserdőben nagyon is jól tudják, hogy számíthatnak az aktuális kormány és kormányfő segítségére. A 2004-től 12-13-ig tartó időszakban egyfajta önkéntes fellépés segítségével sikerült csökkenteni a károkat, a brazil környezetvédelmi hatóság munkájával, illetve igyekeztek az erdőt megóvó projekteket működtetni. Brazília a Kopenhágai konferencián is az éghajlatváltozással kapcsolatban kötelezettségvállalásokat tett. De mostani helyzetet hogyan olvasoljuk? Hát én szimpatizálok a bizottsággal, de az intézkedések hatékonyságát megkérdőjelezem. Az önkéntes alapon történő környezetvédelem elegendő vajon? Hát nem tudom. A politikai párbeszédre is szükség van, de azt hiszem, hogy messze vagyunk az eredménytől. Önök szerint egy ilyen esetben Bolsonaro cselekezne? cselekedne? Hát ne felejtjük el, hogy hányan nemzetközi szintéren kapnak fontos támogatást, és ki az például, aki mondjuk a Bibliával a kezében készen áll arra, hogy a multilaterális jogszabályokat tönkretegye, amelyek pedig a bolygó védelméhez nagyon is szükségesek. Gondolom értik, hogy mire akarok kiukadni. A kereskedelmi megállapodások, a Mercosur nem működik, hogyha nem változtatjuk meg. Ezt Bolsonaro kezekkel fogja fogadni, és felelőtlen marad. Következő hozzászóló Rúz képviselő asszony a zöldek képviselétében. Öni a szó. Köszönöm, elnök asszony. Annak láttán, ami az Amazonasban történik, nem lettünk közömbösek. Az Amazonas létfontosságú az ősonos népek számára, az emberiség tüdeje, és ezt most pusztítják, kizsákmányolják. Prédájává vált egy nagyarányú mezőgazdasági modellnek, az intenzív szója termesztésnek. Ez az, ami felelős, de nem csak, nem csak az erdőírtás, hanem a folyók szennyezése szennyezése, valamint a föld szerzés is az ott élők rovására történik. Ezzel párhuzamosan Bolsonaro felszámolja a környezetvédelmet, támogatja az illegális fakitermelést, és fityet hány az őshonos népek jogaira. De ez nem csak egy brazil probléma, mert amikor Európa génmódosított szóját importál, szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal a Mercosurral, a mi bankjaink és vállalataink finanszírozzák ezt a pusztítást, és ezáltal a környezet cinkosaivá válik Európa. A klímaváltozás is jelzi, hogy most kell cselekednünk, mert a válság súlyos. Az erdőírtás folyamatos, folytatódik, és konkrét intézkedésekre van szükség, holnap túl késő lesz már. Nem? Következő hozzászóló Wallace képviselőtársunk a GUE-tól. Öné a szó. Thanks, President. Uh, since 1970... Köszönöm, elnök úr. 1970 óta több százezer hektár pusztult el az Amazon eredetben. A különböző vállalatok kapzsisága az Atlanti óceán mindkét részén hajtja ezt a folyamatot. A klímaváltozás nem fenyegeti a gazdákat, a neoliberális kereskedelmi megállapodások fenyegetik. A Mercosurral kapcsolatban úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság a nagyüzleti körök érdekeiben jár el, figyelmen kívül hagyva az őslakosokat vagy a klímát. A Mercosur elveszett majd a további erdőírtáshoz, és rossz lesz az írgazdáknak és más európai gazdáknak is. Most áll fel a az új kormány Írországban, és szó sem esik a Mercosurról a kormány megállapodásban. A kis gazdák nem csak a megélhetésükért aggódnak Írországban, hanem az EU álszentsége miatt is vannak akadva, miközben az EU arról beszél, hogy az emisszió csökkenti, környezetileg pusztító árukat szerez be Dél-Amerikából. Ange képviselőtársunk a szocialisták és demokraták képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Valóban az Amazonászban az erdők pusztítása, az erdőítás nem egy új keletű probléma, évtizedek óta folyik, úgyhogy ebben a tekintetben a kereskedelmi megállapodás kérdése nem az, ami döntő fontosságú. Ami döntő fontosságú az az, hogy az ott folytatott politika téves, és Bolsonaro által ez még dinamikusabbá vált. Éppen ezért valóban meg kell néznünk, hogy hogyan tudnánk beavatkozni, hogy ezt a problémát itt enyhítsük. Ami szintén teljesen egyértelmű, az az, hogy a probléma összefügg azzal is, hogy mi importáljuk a nyersanyagokat Brazíliából. Említették a marhahúst, hogyha valóban a kereslet egy fontos szempont, akkor ebben a tekintetben is megoldásokat kell kínálnunk, és ezért a bizottság itt ebben a tekintetben defenzív álláspontra helyezkedik. helyezkedik. Kiadtak egy közleményt, amelyben elhangzik, hogy további a kereskedelmi oldalt szabályozó intézkedésekre van szükség, hogy ugyanolyan versenyfeltételeket teremtsünk. Ezek nagy szavak, de semmi sem történt egészen idáig. És azt hiszem, itt kell megközelítenünk a problémát. A keresletet kell szabályoznunk. Burkhardt asszony megfogalmazott egy javaslatot a jelentésében, egy tisztességes szállító láncról, amely értékeli, hogy milyen feltételek mellett állítják elő azokat a termékeket, amelyek Európába kerülnek. Ezt kell előtérbe helyeznünk, és arra számítunk, hogy a bizottság egy javaslatot terjeszt majd elő, hogy jövőre tényleg jogszabályt tudjunk alkotni Európában. Ami pedig Brazíliát illeti, tisztelt kollégáink, itt nem csak bolsonaro van szó, a közelmúltban egy felmérésből az derült ki, hogy az emberek 80%-a Brazíliában ellenzi az erdőírtást. Őket pedig támogatnunk kell, és éppen ezért a regionális kormányzatokkal az együttműködést, a párbeszédet elő kell mozdítanunk, mert az ő álláspontjuk teljesen más, mint Bolsonaroé, és támogatnunk kell a Brazíliában élőket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Bizsú képviselőtársunk a Renew Groupból. Merci. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Itt most mindenkit érint ez az üzenet. Felteszem a kérdést azzal kapcsolatban, hogy van-e értelme annak, amit itt most teszünk, hogy igazságosabb legyen a világ, szolidárisabb, eh, egy olyan világ, amely az embert és a környezetet eh, helyezi a középpontba. Bármit is csináljunk. Mi értelme van ennek, hogyha elfogadjuk azt eh, a francia Guiana szomszédságában, ami Európai eh, Unióhoz tartozik, hogy egy szélső jobbos kormány eh, hidegen egy bűnös tervet hajtson végre az Amazóniában, hiszen ez bűnös a az őslakosokkal szemben, a közös biodiversitásunkkal szemben, a jövő generációkkal szemben nem is jutok szóhoz. Ezerszer mondtuk már el, eh, és eh, ezerszer ütköztünk már a szélső, bal, a szélső jobb cinizmusába. Eh, együtt kell fellépnünk Brazíliában 150 ezer futballpályát égettek föl májusban bűnös módon. Ha nem lépünk fel ez ellen, akkor bűnrészesek vagyunk egy olyan bűnben, amelyet az emberiség jövője ellen hajtanak végre ahhoz, hogy megélhessük ezt a jövőt, szükségünk van arra, hogy levegőt tudjunk venni, és ehhez pedig az kell, hogy a kék tüdő, az óceán, illetve a zöld tüdő, az erdők megmaradjanak a sorsunk össze van kötve, teljesen mindegy, hogy melyik részén élünk ennek a bolygónak, eljött az ideje, hogy közbelépjünk. 50 évvel ezelőtt már egy tudós figyelmeztetett arra, hogyha egy pillanat tangó megrázza a szárnyát Brazíliában, eh, akkor azt mi is megérezzük, és lehet, hogy ezek a pillangók el is fognak tűnni Brazíliában. Nem. Következő hozzászóló Heusling képviselőtársunk a zöldek képviseletében. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Tisztelt kollégák, az éghajlatváltozással szemben sohasem lesz oltóanyagunk, ez egyértelmű. Éppen ezért az éghajlatváltozás, valamint a biodiverzitás csökkenése a koronaválság után előtérbe kell kerüljön. Itt azonban Brazília kapcsán egy olyan kormányjal van dolgunk, amely most szégyentelenül kihasználja ezt a válságot, hogy a válság árnyékában még inkább írtsa az erdőket. Ezt nem engedhetjük. Az üzenet pedig felháborító, azt is állítják egyesek, hogy nem is írtják az erdőket, nem is pusztul a környezet Brazíliában. Hogyha ezzel a kormányjal egy megállapodást kötünk, cinkosokká válunk, az őserdők pusztításában, illetve az emberi jogok megsértésében az őshonos népek ellen. Ezzel tisztában kell lennünk. Még mindig mi vagyunk a második legnagyobb szója importőr. A mi agrárpolitikánk rengeteg húst állít elő a brazil szójából, szójával, amely Argentinából is származik. El kell érnünk végre azt, hogy az agrárpolitikánkat megváltoztassuk. Ez a magja az egésznek. Nem szabad úgy folytatni a dolgokat, ahogyan eddig. Éppen ezért a német kormányhoz is szólok, hogy a tanács, hogy a soros elnökség alatt a Mercosurt vegye le a napirendről, és ehelyett a biodiverzitás csökkenését és az éghajtváltozást tűzze napirendre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló santos képviselőtársunk a szocialisták és demokratáktól. Köszönöm szépen, elnök asszony. A számok rémisztőek. Tavaly 2000 futballpályának megfelelő terület pusztult el az Amazonasban, és most még rosszabbak az adatok. Eddig már több mint 1500 négyzetkilométernyi terület pusztult el. A brazil kormány fellépése, amely az Amazonas területének 70%-a, 70%-át uralja, kedvez ennek a kizsákmányol, kizsákmányolásnak. Holott pont a hatóságok kellene, hogy felelősek legyenek a terület védelméért. Itt védett területekről van szó, szó, megpróbálják az őshonos népek által lakott területen előmozdítani a bányászatot, több mint 60, 65 millió hektárnyi területet próbálnak privatizálni, hogy ezáltal a kizsákmányoló tevékenységeket fokozzák. Ez egy etnocidium és egy környezetpusztítás is, ezt 600 különböző őshonos vezető emlegette, hogy fellépjen az emberi és környezeti katasztrófával szemben, amelyet Jair Bolsonaro kormánya mozdít elő. A környezetvédők és az őshonos népek elleni, támogat, elleni támadások rémisztő mértékkel növekednek, teljes a büntetlenség, és mindezt a koronaválság árnyékában teszik. Azt szeretném kérdezni, hogy mit tehetünk, még mielőtt túl késő lesz. Meg kell erősítenünk az erdők védelmét, a népek támogatását, és azok támogatását, akik az erdőket védik. Fel kell lépnünk a büntetlenséggel szemben, igen, de ennél többre van szükség. Szükség van arra, hogy sürgősen megakadályozzuk az erdőírtással összefüggésbe hozható termékek importját a szállítási láncban, és az európai vállalatokat felelősségre kell vonni az ilyen gyakorlatok miatt. Igen, biztos úr, ez lehetséges. Pám. Következő hozzászóló Vejc képviselőtársunk a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. 10.004 négyzetkilométerről van szó, ennyi területtel csökken az Amazonas ősedő évente. Az Egyesült Királyság önmagában felelős körülbelül 500 focipályáért ennyi ö, marhahúst vásárolnak évente és fogyasztanak el. És a szója termelés 95%-a még a brazil törvények értelmében is illegális, de Bolsonaro elnök ösztönzi az illegális erdőírtást, az emberi jogsértéseket az őslakosokkal szemben. És mi mit csinálunk itt az Unióban? Mi partnerek vagyunk ebben a bűncselekményben több százezer négyzetkilométernyi kiirtott, er, kiirtott erdőért vagyunk felelősek a szójaimportunkkal és a húsimportunkkal, és több milliárd eurót fektetünk abba, hogy az éghajlatváltozás ellen küzdjünk, és több milliárd eurót fektetünk abba, hogy az európai gazdákat támogassuk, különösképpen a szarvasmarha tenyésztőket a tisztességtelen versennyel szemben a nemzetközi piacokon. Úgyhogy akkor hogyan tudjuk megmagyarázni, hogy a pénzeket az éghajlatváltozással szemben használjuk fel, de közben támogatjuk külföldön a katasztrófát. Hát ez egy Jekyll and Hyde politika. Tessék a Mercosurt leállítani, és legyen import tilalom a brazil szója és húsra. Következő hozzászóló Ávrám képviselő asszony a szocialisták és demokraták képviseletében. Mulțumesc. În timpul crizei COVID, datorită dispariției... Köszönöm. A COVID-válság során meglepő jelenségeket figyelhettünk meg a levegő a Covid miatt lélegezhetőbbé vált, megjelentek olyan fajok, amelyeket régebben nem láttunk, vagy nagyon régen láttunk már. Ez mutatja azt, hogy mit teszünk a természettel, és reméljük, hogy 2050-re megvalósul a teljes zöld megállapodás. De meg kell nézni ennek az érmének a másik oldalát is. Amazóniában 60%-kal több erdőt írtottak ki, mint tavaly ilyenkorig. És látjuk, hogy ez az illegális tevékenység az továbbra is növekszik. Én úgy gondolom, hogy az optimizmusunknak gátat kell vetni, emiatt eh, egyes országok amelyek partnereink szeretnének lenni, megérdemlik azt, hogy keményebb feltételeket támaszunk velük szemben, és én az stratégia árnyék előadójaként nagyon jól tudom, hogy az erdők mi mindenre jók, az ökológiai megállapodást be kell tartatnunk, hogyha nem támasztjuk ugyanazokat a feltételeket a külföldi erdőgazdálkodás elé, mint amit itt elvárunk, akkor egy méltánytalan verseny alakul ki, és veszíteni fogunk. A zöldek képviseletében öné a szó. fru ordförande. Amazonas... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az emberek azt állítják, hogy az Amazonas a bolygó tüdeje, de tulajdonképpen ez pont az ellenkezője, ugyanis nagyon sok széndiokszidot nyel el, éppen ezért az éghajlatrendszernek ez a legkényesebb része. Mindannyian tudjuk, hogy milyen fenyegetések érnek bennünket, hogyha az Amazonas őserdeje továbbra is pusztul az őserdők a világ klímája szempontjából egy olyan téma, amelyet nem kell itt megvitatnunk, ugyanis ez tudományos tényekre épül. Tehát ha bárki úgy gondolja, hogy gazdasági megfontolások felül kellene kerekedjenek, azt kérdezném tőlük, hogy képesek-e el tudnak-e olvasni, képesek-e mm, pénzt enni vagy lélegezni, mert ha nem, akkor küzdjünk mindannyian, hogy egy jobb bolygón éljünk. Picsú szólat, hogy válaszoljon a felmerült kérdésekre. Thank you. President, honorable member elnök asszony, tisztelt képviselők! Ez a mai vita egy világos üzenetet fogalmaz meg a parlament részéről azzal kapcsolatban, hogy prioritás kell, hogy legyen az erdőírtás leállítása, és a frakciók ebben nagy részt egyetértenek. Az is látszik, hogy értik azt, hogy nagyon sok Eh, kihívás eh, van ebben a problémában, eh, a holisztikusan kell kezelni, ahhoz, hogy megvalósuljon az adott országokkal a fenntartható fejlődés célja. Megérész asszonynak igaza volt, amikor azt mondta, hogy a az ellátási láncunk teljességét kell átvizsgálnunk. Ez egy nagy kihívás, de biztosíthatom, hogy ezt is tesszük a kollégáimmal szoros együttműködésben környezeti, egészségügyi, klíma, kereskedelmi aspektusait is megvizsgáljuk ennek a kérdésnek. Hadd biztosítsam önt arról, hogy a bizottság nem csak komoly technikai és pénzügyi támogatást nyújt a kívások megoldásához a térség országainak, hanem meg is hallgatjuk az ott lakókat, az őslakosokat is, akiket közvetlenül érint ez a probléma, akikről Burkhard asszony, Matthias asszony beszéltek. Emellett az EU-n belül mindent megteszünk annak érdekében, hogy a saját lábnyomunkat csökkentsük, együttműködve az Európai Külügyi Szolgálattal, illetve a diplomáciai karokkal, minden diplomáciai eszközt megragadunk eh, annak érdekében, hogy párbeszédet tartsunk fel, fenn. Az Európai Bizottság eh, komoly erőfeszítéseket tesz szerte a világon annak érdekében, hogy fellépjünk eh, az erdőírtás okaival szemben, és megvédjük az őslakosokat, akiket a nagyarányú földszerzés különösen veszélyeztet ebben a vonatkozásban. Érdeklődve várom Burkhardt asszony jogalkotási anyagának végigvitelét, amely az erdőírtással foglalkozik. Nem lehet már a károkat elhárítani, teljesen nyilvánvaló, hogy kritikus ponthoz érkeztünk a siker szempontjából eh, meg kell kettőzni az erőfeszítéseket, eh, és eh, fent kell tartani a kritikus ökorendszereket, az erdőket, nem csak azért, hogy a biodiverzitás és a klíma érdekében járjunk el, hanem ez kell ahhoz, hogy a, a, nagyobb legyen rezilinciája az élővilágnak. Felszólítjuk a nemzeti hatóságokat, a brazil hatóságokat is annak érdekében, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy megvédjék az erdőt, működjenek együtt nemzetközileg, technikai támogatást nyújtunk, amennyiben van egy világos együttműködési hajlandóság. Stefanuta úr emlékeztetett bennünket arra, hogy az erdőírtás problémája nem csak külföldön, az EU-n kívül létezik, hanem Európán belül is. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy az európai fejleményeket is nagyon figyelemmel kísérjük, és én az EU-n belül is határozott fellépésre vagyok hajlandó ami a kereskedelmi megállapodásokat illeti, az összes modern kereskedelmi megállapodás az tartalmaz, még ha nem is tökéletes, fenntartható fejlődési klauzulákat. Az, hogy a Mercosurral egy társulási megállapodást tárgyaltunk le, az nem azt jelenti, hogy együtt, egyetértünk az érintett kormányok összes szakpolitikájával, nyilvánvalóan nem. De ez egy módja annak, hogy kölcsönös módon kötelezettségeket tudjunk egymás számára megállapítani Brazíliával együttműködve, illetve más regionális partnerekkel. Egymást ösztönözzük arra, hogy a párizsi megállapodás kötelezettségvállalásait teljesítsük, és együtt működünk környezetvédelmi kérdésekben is. A Mercosur országok és Brazília tettek kötelezettséget, vállaltak kötelezettséget Párizsban, ehhez kellenek a magánszektor kezdeményezései, például a brazil állattartóké, valamint a szója moratórium és egyéb brazil kezdeményezésekre utalnék. Ami végezetül pedig természetesen nagyon sok munka áll még előttünk, és folytatni is fogjuk ezt a munkát. Lesz jövőre egy jogalkotási javaslat, és én együttműködök önökkel ebben a kérdésben. A vitát ezennel lezárom, és 13 óra 30-ig az ülést felfüggesztem. Köszönöm szépen!